vitára is alkalmunk, tehát november 23 és 26-a között. A kérdés, hogy hogyan lehet a nők elleni erőszakot felszámolni, egy olyan kérdés, amelyel nagyon régóta foglalkozik bizottságunk, hiszen egy roppant fontos alapkérdésről van szó a nők jogai tekintetében. Hiszen a félelemben élő nők, attól rettegnek, hogy életük, egészségük veszélyben van. És ezek a nők nem vehetnek részt megfelelő módon a munkavilágában, nem tudnak szociálisan rendesen érvényesülni, hiszen egy alapvető emberi joguk sérül. Tudjuk, hogy mennyire átfogó ennek az erőszaknak a megjelenése. Fizikai erőszakról lehet szó, pszichológiai terrorról, és így tovább. Nagyon sok nemzetközi szervezet, az ENSZ, az UNIFAM és többiek dolgoznak különféle olyan lehetőségeken, hogy hogyan lehet ezt a pestist valahogy megszüntetni. Emlékeztetnék arra, hogy az UNIFEM nek eh, egy nagyon átfogó kampánya van, amelynek a címe az, hogy mondjunk nemet a nők elleni erőszakra. Óriási támogatást kapott ez az egész világ emberi jogi szervezetei részéről. Tehát tudjuk, hogy a problémát eh, mindenhol észlelik a világban. Az UNIFEM pedig többet is tesz, megpróbálja ezt a kampányt még nagyobb méretűvé tenni. Tehát a mi bizottságunk nagy felelősséggel viseltetik ezen téma iránt. Fontos, hogy a kérdést napirenden tartsuk. Soha nem tekinthetünk el attól, hogy a nők elleni erőszak, az emberi jogok durva megsértése. Megakadályozza azt, hogy a nők megfelelő módon részt vegyenek a társadalom életében, társadalom életének különböző területein. Igazából csak nagyon röviden szerettem volna elmondani, hogy miről van szó, hiszen minden tagunk tanulmányozhatja az anyagot, mielőtt szavazunk. Csak egy nagyon rövid vezetést szedtem volna adni arról, hogy mennyire fontos, mennyire lényeges az, hogy folytatjuk a munkát, és hogy a plénumon megvitassuk a lehetőségeinket, hiszen a munkában nem tartatunk szünetet. Most átadom a szót a kollégáknak, hogy mondják el véleményüket az állásfoglalással kapcsolatban az összes nyelven megvan. Tehát most átadom a szót. Matéra asszony. Allora, ho analizzato i 73 emendamenti che sono stati... Nos, én megnéztem ezt a 73 módosító indítványt, amit benyújtottak ehhez az állásfoglaláshoz, és látok köztük egy csomó ismétlést, eh, és olyan dolgokat is, amelyek eh, gyakorlatilag nem jelentenek semmifajta hozzáadott értéket, sőt, eh, azt kell, hogy mondjam, hogy van néhány, hát igen, csak furcsa módosító indítvány. Még amikor a sajátomat is átfésültem, akkor is láttam, hogy ott is esetleg érdemes módosítani. Ehm, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok a redundancia a módosítók között. Én azt szeretném, hogyha, hogyha egyszerűsítenék ezt a, az anyagot, mert ugye egy érzékeny témáról van szó, mindenki hozzá akart szólni, nagyon nagy figyelem fog majd erre irányulni, és én azt szeretném, hogyha ezt most egy olyan jó eszközzé tudnánk fejleszteni, amely az Európai Bizottságot is arra ösztönzi majd, hogy új lendületet adjon a munkának ezen a területen. Tehát tényleg nagyon fontos anyagról van szó örülök annak, hogy a bizottság eh, foglalkozik eh, ezzel a témával. Mindenkinek sok sikert kívánok ehhez a munkához. Köszönöm szépen, Matéra asszony. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e további megjegyzések? Um, Nem látok további felszólalási igényt. Akkor most áttérhetünk a szavazásra. Och jag ber kollegorna Pavanova först, men innan jag lämnar ordet till fru... Mielőtt eh, Pavanova asszonynak átadom a szót, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy eh, vegye elő mindenki szavazókártyáját. Hogy... Eh, akkor Pálmanova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mivel néhány kollégánknak egy óra múlva Madridba kell távozni a delegációval, fontos ezt a témát meg előtte taglalnunk. Az 51-es módosítónál az angol szövegben az szerepel, és itt egy nyelvi pontosításra van szükség, hogy azok a nők, akiket ez a probléma érint, jogi segélyszolgálathoz kell, hogy jogi tanácsadáshoz kell, hogy hozzáférjenek. Az én volgár verziómban azt szerep, hogy ingyenes jogi tanácsadáshoz kell, hogy hozzáférjenek. Az eredeti spanyolban az ingyenes szó szerepelt itt. Fontos tisztázni tehát, hogy ingyenes szolgáltatásról van-e szó. Az 59-es módosítóról van szó. Fru Parvanova, vi... Parvanova asszony, ezt a nyelvi dolgot kijavítjuk, meg vagyok győződve, hogy ingyenes jogi segítségről van szó. Akkor most szerintem eh, áttérhetünk a szavazásra. és ismét megpróbálom angolul vezetni, hogyha nem működik így, akkor kérek egy jelzést, és megváltoztatjuk a módszert. 31-es módosító. Hét különböző részben fogunk erről szavazni. Először az első részről szavazunk. Mellette 31-es módosítóról van szó. Első rész, mellette ki van ellene tartászkodás elutasítva. Ellenőrizzük az első részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9 szavazat mellette, 12 ellene, tehát elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas rész mellette, okafogyottá válik, javítja magát az elnök, 32-es módosító mellette, 32-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellett, illetve ezt kombinálhatjuk, 35-34-es, 36-os, ezekről külön kell szavaznunk. A 35-ösről először mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Okay, we, you can tell us if you vote. It's working now. Akkor most működik, ugye? Működnek már a szavazógépek. Okay. The vote is closed. Lezárjuk a szavazást. 8 mellette, 13 ellene, és két tartózkodás elutasítva. 40-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es sokafogyottá válik, a 42-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. Okafogyottá válik, nem. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenhetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os Két részben szavazunk, az első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 11 mellette, 16 ellene, elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az 51-es nem okafogyottá válik. Az 52-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő az 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Now the vote is opened. Megnyitom a szavazást. Az 53-asról. Az 53-asról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 16 mellette, 11 ellene, elfogadva. Az 54-es a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az 57-es két részben az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 58-as a következő mellette ellene tartózkodás elfogadva, az 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elutasítva javítja maga, magát az elnök, nem gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. A 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Tehát a 64-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Hatvanhatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. A 68-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény 12 mellette, 15 ellene, elutasítva. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a hatosról. Most megnyitom. Lezárom a szavazást és az eredmény 11 mellette, 14 ellene, elutasítva. 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es 9-es és a 10-es azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni akarják rendben. Megnyitom a szavazást a 9-es, 10-esről elnézést tehát a 9-esről és a 10-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18 mellette, 6 ellene és 2 tartózkodás. A 11-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 12-esről két részben szavazunk, az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 13-as módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, a 26-os mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 14-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a 15-ös visszavonva, a 16-os a következő, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni akarják? Megnyitom a szavazást a 16-os módosítóról. Lezárom a szavazást. 14 mellette és 13 ellene, tehát elfogadva. A 17-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A 18-as mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A 19-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A 20-as mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 22-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 23-as a következő mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 24-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 25-ös mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. A 27-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 30-as mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva, kettes mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. A négyes mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a egészről, megnyitom a szavazást. błędzie, ale wydaje mi się, że... Elnök asszony, nem tudom, hogy tévedek-e, de van egy olyan érzésem, hogy itt az egyes bekezdésben Tehát, hogyha az első két részt elutasítottuk, akkor szavazunk a többiről. De nem szavaztunk a többiről. Ezt esetleg elmagyarázná, hogy miért volt így? Megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést. Az volt a helyzet, hogy az egyes és a kettes rész elutasításra került, és ez azt jelenti, hogy a többi részről nem szavazunk, mert nincs értelme, hogy szavazunk, hogyha az egyes és a kettes részt elutasítottuk. Tehát nincsen értelme a többi részről szavazni. Tehát akkor a végszavazásra kerül sor, és megnyitom a szavazást. A szociáldemokrata frakció egyel több szavazóval rendelkezik, mint kellene. Okay. Rendben. Most rendben van. Zárom a szavazást. How, do, how did you vote? Hogyan szavazott? Mellette vagy ellene? Ellene. Jó. Tehát akkor egy eh, szavazattal több a mínusz mellé. Tehát a végeredmény 17 igen szavazat, 3 ellene, tehát 4 ellene Lulling asszony szavazatával, és 4 tartózkodásunk volt. Köszönöm a szavazást, köszönöm az eredményt, mindenkinek köszönöm. Akkor most folytatjuk a szakbizottsági munkát. A napirenden a következő pont. A koordinátorok megbeszéléséről való tájékoztatás. Kiosztottunk néhány saját kezdeményezésű jelentést a frakcióknak, a GUE NGL kapta azt a jelentést, amely a férfiak és nők közötti egyenlőség úti tervéről szól. A zöldek kapták meg a gazdaság és pénzügyi válság nem egy egyenjogúsággal összefüggő kérdéséről, a nők vezető üzleti szerepekben című jelentést a néppárt kapta meg, az ALDE pedig eh, a etnikai kisebbséghez tartozó nők eh, szociális helyzetéről szóló saját kezdeményezésű jelentést kapta meg. Úgy eh, döntöttünk, hogy a Környezetvédelmi Bizottság egy saját jelentést készít az egészségügyön belüli szolidaritásról, ami azt jelenti, hogy az egészségügyben hogy lehet megszüntetni a különbségeket az Európai Unión belül. Úgy döntöttünk, hogy mi ehhez egy véleményt írunk. Bauer asszony felelős a 2008-as pénzügyi évről szóló vélemény esetében döntöttünk arról is, hogy a bizottsághoz beérkezett petíciókat az összes kolléga megkapja. Muscardini asszonytól is kaptunk egy javaslatot. Itt a muzulmán nők burka hordási szokásairól van szó. Úgy döntöttek a koordinátorok, hogy ez a dolog nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, és Muscardini asszonyt pedig értesítjük döntésünkről. Ezen kívül volt még néhány petíció, mely nem tartozik a mi hatáskörünkbe. Ezekről pedig értesíteni fogjuk az összes kollégát. Még egy döntés hoztunk, és pedig arról, hogy az AFET eh, bizottság állásfoglalást hoz Horvátország, Makedónia és Törökország tekintetében a bővítési stratégiáról, elhatároztuk, hogy szeretnénk hozzájárulni mi is ehhez az állásfoglaláshoz, és pedig úgy, hogy néhány bekezdést hozzáfűzünk az anyaghoz a nők egyenjogúságáról. Ezen kívül még a naptárunkról is döntöttünk, tehát a delegációk, illetve a meghallgatás időpontjéről. A titkárság természetesen mindenkit informálni fog a javasolt időpontokról. Egy másik kérdés az új európai egyenjogúsági stratégiáról szól. November 13-a a határidő, a frakciók benyújthatják álláspontjaikat arról, hogy hogyan szervezzük meg ezt a meghallgatást. Ezen kívül végezetül pedig arról is jöttünk, hogy a kérdéseinket hogyan állítjuk össze a javasolt biztos meghallgatásánál. Délelőtt is tárgyaltunk már arról, hogy a bizottságunk mely kérdéseket szeretne hozzáfűzni az általános kérdésekhez. Azok a kérdések, amelyről mi határozunk, pedig eh, minden eh, képviselő számára postázásra kerülnek. Tehát a délelőtti vita során merült fel ez. Leges, legvégül pedig eh, arról is döntöttek a koordinátorok, hogy a különféle biztosok, különféle tárcák tekintetében hogyan viselkedjünk. Mi a bizottságunk részéről Buzek elnöknek írunk, hogy továbbítsa kívánságunkat a bizottság irányába, hogy a szakbizottságunk véleménye az, hogy legyen egy biztos, aki az egyenlőségi kérdésekért felelős. Tehát ez volt a koordinátorok ülésének a lényege, de természetesen mindenki megkapja a jegyzőkönyvet is. Van még néhány pontunk a napirenden, de én most elhagyom a bizottságot, hiszen Madridba megyek egy delegációval. Örülök, hogy Estrella asszony vállalta, hogy most folytatja az ülés vezetését. Számomra annyi marad, hogy köszönetet mondjak a közös munkáért, így átadom a stafétát Esztrel asszonynak. Peço desculpa desta pausa. Elnézést, hogy eh, meg kellett szakítanunk az ülésünket, de meg kellett nézzem először a napirendet, hogy mi a következő napirendi pont, melyik a következő, és melyik pontról fogunk beszélni. A következő napi rendi pont az emberkereskedelem elleni küzdelem, és Bauer asszonynak adom meg a szót, ő a jelentéstevője a témának. Thank you first of all to all who are here. Köszönöm mindenkinek, aki egyáltalán itt maradt. Biztos vagyok benne, hogy néhány képviselő számára meglepetés, hogy vélemény helyett egy szóbeli kérdéssel foglalkozunk. Az Európai Parlament új helyzetéből is fakad mindez. Ugye tegnap írta alá az utolsó elnök a Lisszaboni szerződést, és miután ezt a dossziét a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt már nem lehet befejezni, ezért csak arra van lehetőségünk, hogy egy üzenetet küldjünk az Európai Bizottságnak arról, hogy mit is várunk el tőlük, mit szeretnénk. Éppen ezért egy írásbeli kérdést nyújtunk be állásfoglalással. A helyzet olyan, hogy a LIBE szakbizottság emellett az eljárás mellett döntött, és így most akkor két szóbeli kérdés lesz. Az egyik a bizottságnak, a másik pedig a tanácsnak címezve. De ráadásul ezeknek a kérdéseknek két változata is létezik, mert a LIBE a szóbeli kérdésnek megfogalmazta egy változatát, és mi pedig Hedasszonyjal, aki raportőre ennek a kérdésnek, meg kell, hogy fogalmazzunk egy közös kérdést, szóbeli kérdést, illetve hát állásfoglalást. Remélem, hogy lesz időnk erre vissza térni, és megfogalmazni egy közös változatot. Itt most arra van lehetőségünk, hogy informálisan beszélgessünk arról, hogy mit szeretnénk látni a közös szövegben, amit a LIBE szakbizottsággal fogunk együtt megfogalmazni. A tanács dolgozik ezzel a, foglalkozik ezzel a, az anyaggal, és noha a bizottság majd egy új szöveget terjeszt be, nagy valószínűséggel nagyon hasonló lesz az a szöveg ahhoz, amit a tanács a, az igazság és bel ügyi tanács ülésén november végén, december elején elfogad majd. Az új Európai Bizottsági Javaslat majd egy nagy lépés lesz előre, talán nem olyan nagy, mint amire mi számítottunk, de mégis meglehetősen nagy előrelépés lesz. Ha emlékeznek, sokat foglalkoztunk a koldús gyerekekkel, akik minden főváros utcáin láthatók, amint koldulnak, és az Európol tájékoztatása szerint közülük sokan az emberkereskedelem áldozatai. Gyakran az egész család az emberkereskedelem áldozata, vagy csak a gyermekek anyja a gyerekeken kívül. És nekünk pedig nem állnak rendelkezésre eszközök, mert a bizonyítékok nem elérhetőek. És mivel a koldulás nem jogellenes tevékenység az európai jogrendszerekben, nem bűncselekmény, ezért nagyon nehéz tetten érni az emberkereskedelmet itt. Mostantól ez a fajta kereskedelem, emberkereskedelem is a listára kerül. Ennek az anyagnak erős áldozatvédelmi része van, amelynek segítségével megpróbáljuk elkerülni, hogy az áldozatok újra áldozattá váljanak. Többféle segítséget teszünk lehetővé az áldozatok számára, és itt a mi javaslataink is befogadhatóak lesznek, rendelkezésünkre álló információink szerint az áldozatoknak nem áll rendelkezésére ingyenes jogtanácsadás, vagy legalábbis ezt a tervezet ennek lehetőségét, előírását nem tartalmazza. Egy másik probléma, hogy noha a jó hír az, hogy van egy területen kívülisége a bűnüldözésnek, de ez csak a, az állampolgárokra vonatkozik, a az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező nem állampolgárokra nem. A erős oldala ennek az anyagnak a gyermekek védelme, és azt gondolom, hogy itt súlyosbító körülményekről van szó. Később, majd amikor rendelkezésünkre áll az anyag, oda kell majd figyelnünk arra, hogy a szankciós rendszer kellőképpen szigorú legyen. A tavalyi hatástanulmány azt mutatja, hogy bizonyos országokban a büntetőjogi szankciók rendkívül gyengék. Ugyanakkor ez egy hosszú távú megoldásra váró probléma. Amikor az emberkereskedelemmel elkezdtünk foglalkozni, még olyan tagállam is akadt, ahol egy elkövető egy pénzbírsággal megúszhatta. Na most ehhez képest már változott a helyzet. Nagyon rossz a vétel. Tehát más a helyzet. Az előző cselekvési terv sokat segített. Tehát itt van előttünk az első változata a szóbeli kérdésnek tovább fogunk foglalkozni ezzel a szöveggel, és tovább fogunk foglalkozni az állásfoglalással, itt vannak megszövegezésével. Hedasszony sajnos ezen a héten nincs itt. A határidő december, és az anyag valószínűleg januárban kerül a plenárisra. Így áll a helyzet. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Bauer asszony. Hogyha nincs további hozzászólási igény, úgy látom nincsen. Nagyon jó. Okay. Elnézést. Ernst asszony. Köszönöm. Mégiscsak szerettem volna egy-két dolgot mondani, mert nagyon érzékeny kérdésről van szó. Nekünk az a lényeg, hogy nagyon pontos megfogalmazások legyenek. Az emberkereskedelem témája nagyon homályos fogalom, és óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan tudnánk ezt pontosan meghatározni. Hogy igazából a lényegről szóljunk. A második gondolatom a büntetések szigorítása. A tagállamokban meg kell nézni a helyzetet, és az a véleményünk, hogy pontosan el kell gondolkoznunk azon, hogy hol akarjuk szigorítani a büntetést. A büntetés kontraproduktív is lehet, tehát főleg amikor gyerekekről van szó, akkor problematikus is lehet a dolog tehát a gyerekek helyzetét meg is nehezíthetjük a szigorú büntetésekkel. De ez a német perspektíva, én nem látom be a többi ország perspektíváját. Ezt országról országra kell megvizsgálni. A harmadik megjegyzésem, nagyon jó, hogy a áldozatvédelem fontos szerepet játszik, játszon is. Úgy gondolom, hogy a gyerekek esetében még egyértelműbbé kell tenni hogy hogyan tudunk a gyerekeknek lehetőségeket adni, tehát például, hogyha tanúként lépnek fel, hogyha ők is áldozatok a szó legszorosabb értelmében. Most a kérdésekhöz szólnék valamit. Jó, hogyha Bauer Edith még egyszer elmondta nekünk, hogy milyen konkrét kérdésekről van szó. Szerintem jó, hogyha úgy haladunk, ahogy javasoltan, szívesen részt veszünk a munkában, de nézzük meg még egyszer ezeket az egyes kérdéseket. Hiszen egy dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni, ami a Frontexre vonatkozik. Természetesen itt szívfájdalmunk is van, hogy pont a Frontexet egy ilyen ellenőrizetlen ügynökséget bízunk meg a dologon, nem tudom. Erről a kérdésről azért még egyszer tárgyalnunk kell, Nagyon szívesen részt veszek az eszmecserében. Szeretném még azt is tudni, hogy az idő hogy néz ki, mennyi időnk van. Tehát új képviselő vagyok, és nagyon fontos az, hogy nem ulasszak el semmit. Különben a Bauer Edit által javasolt irányt támogatom. És nagyon szívesen együtt is működünk a kérdések kialakításában és természetesen segítséget nyújtunk az állásfoglás elkészítésében is. Hiszen fontos az, hogy ha tudjuk, hogy Lisszabon azért egy-két dolgot is változott. Köszönöm. Köszönöm, Jernst asszony. Most pedig Meissner asszonynak adom át a szót. Igen. Köszönöm, elnök asszony, én is jónak tartom, hogy foglalkozunk a szakbizottságunkban ezzel a témában, hiszen nem lehet eleget tenni az emberkereskedelem ellen. De egy dolgot még szerettem volna tisztázni, a 6A. Itt azt uh, olvasuk, hogy uh, fontos azokra is figyelni, hogy kik használják ki az emberkereskedelem áldozatait. Nemrég volt Németországban foci VB, és uh, akkor én az alsó szászországi tartományi parlamentben voltam, és ott tartományi miniszterelnökök, szociális miniszterek, belügyminiszterek nyújtottak felvilágosítást. Tudtuk, hogy az emberkereskedelmet nem tudjuk megakadályozni a labdarúgó világbajnokság alatt. Éppen ezért egy nagyon hatásos felvilágosító kampányt szerveztünk. És azokat a férfiakat akartuk megszólítani, akik bizonyos szolgáltatásokat igénybe vettek, és sok jelentés is érkezett hozzánk, hiszen számos férfi jelentette, hogy valószínűleg embercsempészet áldozatával volt dolga. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Még emlékszünk az akkori fáradozásainkra, amikor a németországi foci BB előkészületei zajlottak. Nagyon lényeges az, hogy együttműködtünk, együtt tudtunk működni a német hatóságokkal, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a rosszabb aspektusokat meg tudtuk kerülni. Kostas. Eh, credo che sia, ringrazio molto la onorevole Bauer per questo contributo di eh, ripensamento, diciamo, di... Igen, köszönöm Megköszönöm Bauer képviselő asszonynak azt, amit mondott, különösen, amit, hogy átgondolt ezt az eljárási részt is, illetve hogy hogyan lehet most lépni, mi a következménye a Lisszaboni szerződés életbe lépésének. Nos, az életbe lépés, a hatályba lépés egy más eljárást fog majd maga után vonni. Ön pedig hangsúlyozta, hogy milyen módon elmondta, hogy milyen keretet tudunk felállítani ahhoz, hogy foglalkozni tudjunk ezzel a témával. Ugye 2002 óta renden van. A 6B pontot tartom én különlegesen fontosnak, a konszenzus hogyan is magyarázzam. A, azokat a feltételeket, eh, amelyek alapján megállapítjuk, hogy Eh, mikor történik ténylegesen emberkereskedelem, és mikor alapult a, hát a megérkezése az illetőnek valami fajta megállapodáson, tehát mikor egyezett bele ő is, vagy tényleg beleegyezett abba, hogy ő oda kerüljön, ahol van. Eh, különösen a, a sérülékeny sorsú emberek, a, a sanyarú sorsú emberek eh, esetében eh, kell erre eh, odafigyelni. Lehet, hogy nem fizikai erőszakkal kényszerítették, hanem valamilyen más módon. Az utóbbi időben egyébként például az én hazámban az emberkereskedelem módszerei változtak. Amikor 1996-ban Ehm, én európai parlamenti képviselő lettem, és megjelent egy fehér könyv ezt követően eh, az emberkereskedelemről, illetve utána, utána a tagállamok is léptek, akkor nagyon látványos és látható volt az emberkereskedelem. Míg most a szervezett eh, eh, bandák tevékenységét a szigorúbb törvények megváltoztatták, tehát sokkal kevésbé könnyen azonosíthatóak ezek a tevékenységek, hogy ténylegesen történt-e, vagy történik-e emberkereskedelem. Sokkal bújtatottabb, rejtettebb a probléma. A, a hagyományos eszközök, amelyekkel eddig felléptünk, nem feltétlenül működnek. Én, tehát én ezt, erre is koncentrálnék, erre az aspektusra, ugyanis az emberkereskedelemmel kapcsolatban számos tanulmány volt nekünk megígérve, illetve vártunk, számítottunk erre. Tudom, hogy a tagállamok készítettek is ilyen tanít, tanulmányokat, és tudom, hogy a helyzet ténylegesen megváltozott az elmúlt évekhez képest. Tehát a szervezet bűnözés reagált a szigorúbb törvényekre, és ez a reakciójuk további problémákat vetett fel, mert csökkent a hatékonysága a hagyományos eszközöknek, amelyeket 2002-ben Eh, elfogadtunk. Tehát az ön kérdésében azt gondolom, hogy erre is ki kellene térnünk, mert egy nagyon fontos, nagyon, nagyon fontos problémáról van szó. A rendvédelmi szervek, a rendőrség most már nem tudják olyan könnyen azonosítani a rabszolgaságot vagy az emberkereskedelmet, mert nem feltétlenül látványosan kényszerítették az embereket, vagy nem fizikailag kényszerítették, erőszakkal kényszerítették az embereket. Tehát azt gondolom, hogy itt további lépésekre van szükség. Például az én hazámban láthatók jobban ezek a folyamatok, mert ha hamarabb elfogadták ezeket a szabályokat. Köszönöm. Most megkérdezném Bar képviselő asszonyt, hogy szeretné kommentálni a hallottakat. Of course. Természetesen. Egy érdekes történetet Nemrég hallottam Bécsben a, a Nemzetközi Migrációs Szervezet egyik konferenciáján, ahol valaki mutatott egy fényképet, ahol egy dohánytartónak a fedele volt lefényképezve egy ilyen felirattal. Állítsuk meg a lánykereskedelmet, aláírva 1909. Az érdekesség az abban rejlik, hogy akkor a lányokkal Dél-Amerikába kereskedtek, mert Dél-Amerika volt gazdag és Európa szegény. Tehát nem egy, nem egy új történet, ez, ez valóban igaz, és, és e, e, ebbe, erről is látszik, hogy rettenetesen sok minden változott ebben a témában és hát valóban, valóban addig, amíg, addig, amíg a bűnüldöző szervek eh, nagyon jól szervezettek, addig bizony azt látjuk évek óta, hogy a tagországok nagyon, nagyon gyöngén működnek együtt, és itt ö, ö, térnék ki arra, hogy miért a Frontex. Azért, mert a Frontexnek, a Eurojustnak és a Europolnak a, a Lisszaboni szerződés alapján teljesen más funkciója kell, hogy legyen a szervezett bűnözésnek a, a, a, az üldözésében. Nyilvánvalóan egy ilyen, ilyen kérdés megfogalmazásánál mindig a, a hely a legnagyobb ellensége az embernek, mert 25 sor lehet egy kérdés és mindig a probléma az, hogy mit belesűríteni abba a 25 sorba. Nyilvánvalóan százszor 25 sort lehetne írni ebben a témában, és még mindig nem fogynánk ki a kérdésekből, de hát el kell dönteni, hogy mi az a pár kérdés, ami a 25 sorba beleférhet, és aztán majd az összes többit megpróbáljuk a, a, a rezolúcióba, a, tehát a határozati javaslatba foglalni. És ami a legfontosabb, hogy a framework decision, ami ennek alapján majd megszületik, az valóban egy hatékony eszköze legyen az emberkereskedelem elleni küzdelemnek Egyetlen egy megjegyzést mondanék még azzal kapcsolatban, hogy, hogy van-e jó, jó meghatározás. Sok jó meghatározás van, de ez is változik. Ott van a Palermo protokollban egy pontos definíciója az emberkereskedelemnek. Az Európa tanács egyezménye szintén tartalmaz egy, és most ez a készülő framework decision is tartalmaz egy új európai meghatározást, hogy csak egy különbséget mondjak az előzőhöz, az előző európai meghatározás, tehát az uniós meghatározás nem tartalmazta a szervkereskedelem céljából történő emberkereskedelmet. Most ez is belekerült az Európa Tanácsi Konvenció alapján és van még egy, még egy nagyon fontos dolog, ami, ami rettenetesen sok zavart okoz, az embercsempészet és az emberkereskedelem közti különbség. Nagyon sok tanulmány azt mondja, hogy csak az út végén lehet eldönteni, hogy ez most embercsempészet volt, vagy emberkereskedelem. Hogy mi lesz azoknak a sorsa akik eredetileg úgy indultak el, hogy még fizettek is azért, hogy elvigyék őket valahova, és akkor aztán a végén olyan helyzetbe kerülnek, hogy, hogy áldozatokká válnak. Ami, ami a, a gyerekek védelmét illeti, eh, Ernst asszony mutatott rá, a, a nyilvánvalóan a cél az hogy a gyerekeket akkor se szabad büntetni az áldozatokat egyáltalán akkor se szabad büntetni hogyha illegális tevékenységbe keverednek mert azt kell elsősorban figyelembe venni hogy ők áldozatok. A, ez a készülő framework decision is nagyon nagyon körültekintően jár el akkor amikor a gyerekeket gyerekeket vizsgálja. Tehát akkor, amikor a gyerekek tanúskodnak, hogy csak egyszer kell videófölvételt lehessen használni, csak egyszer szabad őket kikérdezni, nem nyilvánosan. Tehát ez, ez most már valóban, valóban egy, egy, az előzőkhöz képest egy, egy hatalmas előrelépés. És hát nyilvánvaló a, a, a 6B pont, az is, egy, az is egy komoly dolog, mert hát tudjuk, hogy a Stockholm szindróma az, az működik, és sajnos, sajnos ez komplikálja, komplikálja a, a, a megfelelő, <clears throat> megfelelő eljárásokat. Hát nyilvánvalóan, nyilvánvalóan sem egy kérdéssel, sem egy határozattal, de még egy, de még egy kerethatározattal se fogunk tudni mindent megoldani. Én garantálom a kollégáknak, hogy akik itt maradnak utánunk a következő következő választási időszakokban még nekik is lesz ezzel dolguk. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, Bauer asszony. Kétség kívül egy nagyon bonyolult témáról van szó, de ez a téma sajnos nagyon is aktuális és nagyon fontos. Éppen ezért a Lisszaboni szerződés életbe léptével, december 1-ével remélhetőleg erősödnek az Európai Parlament kompetenciái, és több döntés lehetőségünk lesz ezen a területen az döntési eljárás keretében. De a munkánkat nem szakítjuk meg hogyha egyet értenek, és úgy érzem, hogy egyet értenek az eljárással, ezzel az eljárással, amit Bauer asszony javasolt, tehát ha egyet értenek azzal, hogy a tanácsnak és a bizottságnak szóbeli kérdést készítünk, és amennyiben egyet értenek azzal, hogy ezen kívül még készítünk egy állásfoglalás tervezetet, ezt az egészet balrasszony fogja össze, tehát hogyha önök mindezzel egyetértenek, akkor az jelentős tevőkkel is ennek szellemében fogunk tudni majd együtt dolgozni, és ez az állásfoglalási indítvány a jövő ülésen kerülhetne elfogadásra. November 30-án lesz legközelebb szakbizottsági ülésünk, három órakor. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen az ülésen majd el tudjuk fogadni az elsoglási indítványt, és december 14-e eh, és 16-a között a plenáris foglalkozik majd tovább a témával. Ezzel lezártuk az utolsó napi rendi pontot is. Köszönöm a részvételt, mindenkinek köszönöm a jelenlétet, és a tolmácsoknak is köszönöm a munkát, akik, mint mindig, nagyon hatékonyan dolgoztak.